hogy itt közösen jussunk döntésre. Most a vitának vége, és a következő napi rendi témánk a ma este Tarabella úrnak a jelentése a nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban 2009 címmel és ezért most először is a jelentés készítőjéhez, Tarabella úrhoz fordulok, négy percre öné a szó. Madame la Présidente. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is gratulálni szeretnénk a bizottságnak a kitűnő jelentésért. Ez a jelentés a férfiak nő egyenlőségéről, amivel minden évben foglalkozunk, Speciális ez az első olyan jelentés, amit én terjesztek elő a Nőbizottság nevében, amelynek tagja vagyok. Elengedhetetlen ez a jelentés a gazdasági pénzügyi válságban, amit átél az Európai Unió, és meg kell vizsgálni azt is, hogy mi a helyzet a nőkkel, hogyan. A férfiakat a válság elején jó, nagyobb számban bocsájtották el, de ez normális dolog, mert általában a férfiak a nehéz iparban dolgoznak, de az utóbbi hónapokban a férfiak és a nők munkanélkülisége azonos mértékben nőtt, sőt most már a nők munkanélkülisége kezd emelkedni. Kérem azt a tagállamoktól, hogy pontos statisztikákat is adjanak arról, hogy mi a válságnak a hatása a férfiakra és a nőkre, és utána, hogy végezzenek a tagállamok hatástanulmányt arról, hogy hogyan lehet a nadrágszi politikát úgy megvalósítani, hogy a nőket ne aránytalanul nagy mértékben érintse ez. Ami nagyon fontos, ez pedig a nők elleni erőszak is. 20-25 százaléka az európai nőknek szenved a fizikai erőszaktól felnőtt élete során, de 10 százalékuk egyébként szexuális erőszaknak is áldozatai. Úgy gondolom, hogy a férfiaknak is fel kellene lépniük a nők elleni erőszak területén. Az Európai Unió úgy döntött, hogy a nők elleni erőszakot a prioritások középpontjába helyezi, és egy európai obszervatóriumot hoz létre, és egy európai áldozatvédelmi keretet is kialakít. Ezt mindenképpen támogatom, de szeretném, hogyha lenne egy európai év a nők elleni erőszakért kért, és hogy ezt a küzdelmet valóban prioritásként kezeljük. Na most a foglalkoztatást, ha megnézzük, a nők nagy mértékben megjelentek a munkaerőpiacon, 59%-uk dolgozik, a 60% körül volt a Lisszaboni stratégia idején, de nagyon nagy a különbség tagállamonként, és a fizetések bérezés tekintetében is 15-25% különbség mutatkozik Fontos a nők és férfiak azonos, való azonos bánásmód a foglalkoztatásban, és fontos, hogy jogszabályok is segítsék a nők és férfiaknak az azonos jelenlétét a felelős beosztásokban, különösen a magánvállalatoknál mindenképpen fel kell lépni a szexizmus ellen korábban, amikor kép képzési miniszter voltam, volt olyan nő, aki azért hagyta abba a, az iskolabusz vezető tanfolyamot, mert az oktatója nem volt hajlandó vele foglalkozni, azt mondta, hogy a nőnek a mosogatni kell, és nem lehet az, hogy mondjuk iskolabuszt vezessen. De hát kérem a tagállamokat, hogy az iskolákban is kampányokat folytassanak ami pedig a reproduktív életet illeti. Fontos, hogy a nőknek joguk legyen az a joghoz is. Most 24 országban már engedélyezték az abortuszt. Ezt mindenképpen védelmeznie kell a parlamentnek, és úgy gondoljuk, hogy a nők igenis joguk van ellenőrizni a reproduktív, reproduktív jogaikat, és joguk kell, hogy legyen a szexualitáshoz, de az abortuszhoz is. Ami a szülői szabadságot illeti, az apa részt vehet a gyermek gondozásában a megszületésétől kezdődően, és fontos lenne, hogy legyen apasági szabadság is, tehát az anyasági és az apasági szabadságnak együtt kellene megvalósulnia. Ez a, javi, ez a jelentés minden politikai frakció részéről támogatást kapott, a szavazás a nőbizottságban nagyon jól zajlott le, és egy kellemes többséggel került elfogadásra. Kérem, hogy mindenki szerdán támogassa ezt a jelentést, de oda fogok figyelni a vitára, és utána válaszolni az interpellációkra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Terebella úr. Most Pidla biztosé a szó. Elnök asszony, tisztelt képviselők! A jelenlegi bizottság üdvözli ezt a szöveget, illetve azt az állásfoglalást is, ami a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szól itt a közösségen belül 2009-ben. Szeretnék köszönetet mondani Tarabella úrnak, hogy mindig is támogatták a bizottság cselekvéseit és megközelítéseit annak érdekében, hogy a nők és férfiak között megvalósuljon az esélyegyenlőség. Ez az egyenlőség alapvető elv az Európai Unióban, és ez alapvető feltétele annak, hogy meg tudjuk valósítani a növekedési, a kohéziós és a foglalkoztatási célkitűzéseinket. Ebből kiindulva az Európai Unió valódi politikát dolgozott ki a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség érdekében. Nagyon sok mindent elértünk már, ez tagadhatatlan. De az is tagadhatatlan, hogy vannak még előttünk kihívások. Egyetértünk az előadóval, tehát mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy folytassuk az erőfeszítéseket. Mandátumom alatt a nők jogai és az esélyegyenlőség nagyon fontos részét képezte aggájaimnak. Tehát az elmúlt öt évben a bizottság elkötelezettsége nőtt az esélyegyenlőség érdekében, és konkrétumok is születtek, többek között az a menetrend, ami a nők és férfiak esélyegyenlőségéről szól. Ezen menetrend megvalósításában nagyon sok kezdeményezést indítottunk el, és ebből hármat említenék. Egy konkrét cselekményeket javasoltunk annak érdekében, hogy a nők és férfiak közötti bérkülönbséget meg tudjuk szüntetni. Ez a bérkülönbség egyébként 17% körül mozog, és teljesen elfogadhatatlan. 2010-ben a bizottság meg fogja vizsgálni, hogy az európai jogalkotás hatékony volt-e annak érdekében, hogy csökkenjen ez a bérkülönbség, illetve azt is meg fogjuk nézni, hogy mit kell tennünk ennek érdekében a jövőben. A bizottság természetesen feljegyez minden nagyon érdekes ötletet és kezdeményezést, ami a parlament állásfoglalásaiból származik. És azt is szeretném elmondani, hogy 2009 márciusában egy információs kampányt indítottunk el, megpróbáltunk minden érdekelt felet mobilizálni, hogy részt vegyenek a bérkülönbség eltüntetésében. Nagyon sikeres volt ez a kampány, így tehát ezt 2010-ben is folytatni fogjuk. Mandátumom alatt arra is odafigyeltem, hogy a nők jobban képviseljék magukat a politikai és gazdasági életben. 2008. júniusában elindítottunk egy európai döntéshozói rendszert a nők között. Nagyon sok programot is elindítottunk a jelenlegi parlamenttel, és a jelenlegi parlamentben van eddig a legmagasabb női képviselői arány, 35 százalék. Ennek ellenére kell még erőfeszítéseket tenni európai és nemzeti szinten is, ugyanis a nemzeti parlamenteknek mindössze 24%-át képezik nők. És hogyha megnézzük a vállalatokat, akkor azt látom, hogy a fontos döntéshozatali szervek igazgató tanácsok között a tőzsdén jegyzett vállalatoknál mindössze 11% a női képviseltség. Szeretnénk létrehozni egy esélyegyenlőségi megfigyelő központot itt Európában. Hát egyelőre lassabban halad ennek az intézménynek az elindítása, de ez már nem sokára elindul Brüsszelben. Tulajdonképpen már tulajdonképpen már be is rendezkedett ez az intézmény, és nem sokára megkezdi a munkáját. A nők foglalkoztatási politikában való részvétele nagyon fontos, és azt is figyelembe kell venni, hogy a munkaerőpiacon sokszor hátrányjal indulnak a nők, és nehéz behozniuk ezt a hátrányt. Hölgyeim és uraim, a karrier és a magánélet összeegyeztetéséért is nagyon sokat tettem mandátumom alatt. A parlament is folyamatosan hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy a férfiak komolyabb szerepet játszhassanak a családi életben. Éppen ezért azt kértem a bizottsági szolgálatoktól, hogy nézzék meg, hogy milyen költségei és milyen előnyei lehetnek egy ilyen jellegű politikának. A parlament jelentése is megmutatja, hogy nagyon fontos, hogy a nők elleni erőszaknak véget vessünk. A bizottság természetesen ebben az irányban is folytatja a munkát, nagy erőfeszítéseket téve és komoly elkötelezettségeket hozva. Szeretném elmondani, hogy a parlament és a bizottság között mindig nagyon jó volt az együttműködés, és ez valóban fontos ahhoz, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósuljon. Ez az esélyegyenlőség egyébként nem önmagában való cél, ezt nem lárpurlár szeretnék megvalósítani, hanem azért, hogy a foglalkoztatási, a szociális kohéziai politikai célkitűzéseinket meg tudjuk valósítani. Köszönöm az eddigi együttműködést, köszönöm a figyelmet. Grazie, commissario. Köszönöm szépen, biztos úr, és akkor most az a szót a politikai frakcióknak adom meg, és először is az Európai Néppárt nevében két percben Luling asszony kapja meg a szót. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! A Nőjogi Bizottság, bár hat tagja nem volt jelen a 33-ból, egy egészen kis többséggel szavaztam meg ezt a jelentést, nem hiszem, hogy ezt kellő vagy kedvező kényelmes többségnek lehet nevezni. Megosztjuk azokat az alkotalmakat, amik a diszkrimináció területén felvetődnek a férfiak, nők egyenlősége kérdésében, annak ellenére, hogy nagyon jó az európai jogszabály 1975 óta ezen a területen. Miért ö, ilyen nehéz ez a diszkrimináció kérdés? Azért, mert ezeket az irányelveket vagy rosszul alkalmazzák, vagy pedig a diszkriminált személyek nem igazán ö, menek bíróságra, hogy a jogaikat védjék. Anél, ahelyett, hogy állandóan új irányelveket kérünk, és felhigítanánk a ö, joga joganyagot, azt kellene elérni, hogy az egyes kormányok teljes mértékben alkalmazzák, csak úgy, mint a szociális partnerek is, a meglévő jogszabályokat itt általánosságok szerepelnek a ö, megerőszakolt, megvert szegény nőkre. Itt vannak azért kijelentések, amiket relativizálni kellene ö, módosító intítványokkal. Ami ennél sokkal ö, súlyosabb kérdés szerintem, hogy azt akarják elhitetni, hogyha a nőket egy helyezzük különböző helyekre, akkor ez javítani fog a szociális helyzetükön is, és a pénzügyi függetlenségük is megvalósulna. Ennek pont az ellenkezője az igaz. Mindenféle motivációt elveszítenének, és nem kapnának érdemeik szerinti béreket, hanem Továbbá a javaslatok az Európai Karta, jogi Karta, egy új védelem az emberi jogi szabályokon túl, az Európai Obszervatórium létrehozása, a szexuális erőszak és ezekre már vannak olyan intézmények, amik ezekkel tudnának foglalkozni. Ezek vagy inkompatibilisek az emberi jogokkal, ami már benne van a szerződésben egyes nagyon sajnálom azt, hogy nagyon tökönyösen ragaszkodnak egyesek minden alkalommal, hogy a kényelemből követett abortuszt is elfogadják, illetve a szexuális egészséget érdekében könnyen és ingyen legyen hozzáférhető az abortusz. Nem erről van szó. A fiatal lányokat kellene egy sokkal jobban támogatni a, a fogamzásgátlásról. Ez ma már létezik, amikor én voltam fiatal, még ilyen nem volt. Tehát ezért azt javasoljuk, hogy külön szavazzunk, hogy ne kelljen Darabella úrnak a jelentése ellen szavazni, mert ezt igazán nem érdemelné meg, hanem belesodródtak a szélsőségesek véleményei. Grazie per il gruppo dell'Alleanza Pro... Köszönöm szépen. Az SSD frakció nevében Garcia Perez. Köszönöm szépen. Először is szeretnék Tarabella úrnak köszönetet mondani az elvégzett munkáért és köszönöm az összes résztvevő kollégának is. Egy évvel ezelőtt egy hasonló jelentést vitattunk meg, mint ma, és sajnos még mindig fennáll egy néhány kérdés, ahol nem sikerült haladást elérni a férfiak és nők egyenlő elbánásának kérdésében. Ez az egyik a legnagyobb probléma például a béreknél, nem csak Európában, hanem az egész világon, és ezt nem tudjuk bezárni, tehát az egészséghez való joga, a család élet és a munka összhangba hozása, a nők bevonása a munkavilágába, a védelemre szoruló nők, például a fogyatékosok, vagy a vidéken élő nők, vagy bármilyen más közéletben betöltött szerepről beszélünk. Évről évre ugyanazt mondjuk, és igazából nem sikerült áttörést elérni. Csak három olyan tagállam van a 27-ből, ahol 40%-ot meghaladja a nemzeti parlamentekben a kép, női képviselők aránya. Tehát nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy bőven akad tennivalónk. késznek kell lennünk, és Támogatni kell például a spanyol elnökséget, ahol a férfiak és nők egyenlő elbánása prioritást élvez. Itt nem csak róluk van szó, hanem a jövőbeli generációkról is. Persze már sok mindent elértünk, de azért sok mindent tennivaló marad még. Ambiciózusnak kell lenni a politikában, hogy az egyik fel a lakosságnak ugyanannyi joga rendelkezem, mint a másik. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Az ALDE frakció nevében Infeld asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének. Egy néhány olyan ponttal kezdem, ahol nem értek egyet önnel, például a gazdasági válság hatása a nőkre. Itt azért fontosnak tartom, hogy a az állami pénzügyeket a lehető legjobban és leggyorsabban szanáljuk. Ebből profitálnak a nők is. Nem azt használ ilyenkor, hogyha még nagyobb adósságot csinálunk. És van egy néhány javaslat a jelentésben, amely szimbolikus jellegű, hogy a monitoring központ, a megfigyelő központ, stb. stb. De nézzük meg hogy a hatékony intézkedéseket szerintem. De azért van egy néhány dolog, amivel nagyon elégedett vagyok. Például az ALDE egy módosító indítványra szeretnék hivatkozni, az egyszemélyes háztartások témájáról beszélek. Itt a bizottságot felszólítom, készítsen egy tanulmányt. Van egy európai családpolitikánk, de senki sincs tisztában azzal, hogy háromból egy szingli háztartás Európában, és ez általában diszkriminatív elbánás alá esik az adóügyekben, a szociális biztonság területén, a lakásépítésben sem veszik figyelembe az érdekeiket. A harmadik pont, most pedig Luling asszonyra pillantok. Én igenis nagyon örülök annak, hogy a szexuális és a reproduktív egészség és a nő szexuális autonómiája ilyen kifejezett módon megemlítésre. Igenis, ehhez hozzátartozik például a biztonságos és legális abortuszhoz való hozzáférés. Én megállapíthatom, nem tudom Luxemburgban mi a helyzet, de nálunk az én országomban azt láthatom, hogy a keresztény demokraták megtorpedózák ezeket a jogokat. Tehát, ha jól tudunk együttműködni, hogy jobb felvilágosítást biztosítsunk a fiatal nők számára, akkor támogatni tudom önt. Azt gondolom, az álszentséget hagyjuk magunk között, a nőket ne dugjuk börtönbe ilyesmi miatt, vagy ne ítéljük őket illegális és veszélyes abortuszra. Végül pedig elnök asszony, Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a spanyol elnökség kezdeményezését üdvözlendőnek tartom, miszerint egy prioritást élvező témává teszik a mai témánkat, mert sokan azt se tudják, hogy milyen sok erőszakot alkalmaznak a nőkkel szemben. Köszönöm szépen. A zöldek nevében hol következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Viszonylag új Európai Parlamentünk van, és majdnem új bizottságunk is van már. Ez alapvetően az első alkalommal a Tarabella jelentés kapcsán szavazunk egy olyan témáról, amit át fog venni az Emberi Jogi Bizottság. A zöldek nagyon örülnek ennek a meglehetősen haladó, progresszív jelentésnek. Nagyon sok tervet tartalmaz, amit szeretnénk megvalósítani. Végezetül szeretnénk, hogyha lenne jogalkotás, hogy a férfiak és a nők a gyermekgondozást jobban meg tudják osztani. Erre irányul az az apasági szabadság azt javasoljuk, hogy több nő legyen a döntéshozatalban. Különböző kvóták már felmerültek az irányelvekben. A zöldek nagy örömmel látják azt is, hogy milyen figyelmet kap a válság hatása a nőkre, a nők foglalkoztatása, munkanélkülisége. És a ö, nőkre fordított közpénzek kérdését is meg kell vizsgálnunk. Nagyon reméljük, hogy az Európai Parlament lesz olyan bátor, hogy fellépjen a nők elleni diszkrimináció ellen, és konkrét intézkedéseket is hoznak, amelyeknek lehetnek tényleges eredményei, abban az esetben, hogyha mellette szavazunk ennek a jelentésnek, és remélem, hogy a bizottság ennek megfelelően fog cselekedni. Köszönöm. Grazie per il gruppo dei Köszönöm szépen az európai konzervatívok és reformisták nevében Simanski úr egy percben. Köszönöm szépen. Ez a jelentés az abortusz legalizálására törekszik, és sérti az egyes tagállamoknak azt a jogát, hogy ezzel a kérdéssel ők foglalkozzanak. Nem kell nagyon messzire mennünk, és még a legkisebb belga városban is lehet látni, hogy egy terhességi teszt kapcsán, hogy már van egy még meg nem született emberke. Fontos lenne, hogy az abortuszok számát csökkentsük. Az elmúlt időszakban eltávolodtunk a human, humanitárius fellépéstől az abortuszt illetően. Grazie. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea sinistra verde nordica. Köszönöm szépen a GUE nevében pedig Figueredo asszony másfél percben. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a valóság azt mutatja, amit az Eurostat alátámaszta, a gazdaság és szociális válság igenis mindenek előtt a nőket érinti rosszul fizetett munkahelyeik vannak, ők azok, akiket először bocsátanak el, továbbra is nagy bérkülönbség van a férfiak és a nők között, és ez a bérszakadék most 17% körül mozog európai szinten. Vagyis alacsonyabb bérek jutnak a nőknek, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjuk is alacsonyabb lesz, és nagyon nehéz ilyen esetekben ezen személyek számára jó szolgáltatásokat kínálni. Ez azt jelenti, hogy már fiatal nők is prostituálódnak, nagyon sok a diszkrimináció, amelynek kinő vannak téve a nők, ezért aztán, és ez szerepel a jelentésben is, szeretnék gratulálni egyébként a jelentés készítőjének, tehát ez szerepel a jelentésben, hogy a nők gazdasági és szociális helyzetét vegyük külön figyelembe, hogyha arról van szó, hogy közösségi intézkedéseket hozzunk a közösség mindennemű új stratégia esetében a szociális következményeket fel kell mérni, hogy az egyenlőtlenség ne fokozódjék tovább. Az a cél, hogy szociális haladást érjünk el, és a társadalmi életbe jól beágyazódjanak ezek a lépések. Természetesen apasági és anyasági szabadságra is szükség van, tényleges stratégiát kell kialakítani arra, hogy a nőknek jogokat kínáljunk, és ezeket a jogokat meg tudjuk védeni. Azt gondolom, hogy itt bizony még van tennivaló bőven, amikor arról beszélünk, hogy a nők életét szeretnénk javítani. Persze ehhez tartozik a szexuális és reproduktív egészség is. Itt már hallottunk egy néhány dolgot, amely álszent. Mindenek előtt, ami az abortuszt illeti a magzatelhajtást. Köszönöm szépen az EFT nevében Beten úr. Tisztelt elnök asszony, van egy ideológia, ami egyre inkább megy körbe Európába, hogy egyenlőtlenség van a férfiak és a nők, férfiak és a nők között, hogy a nők alacsonyabb rendűek állampolgárok lennének, és azt is mondja, hogy a bíróságoknál két nő tanút is kérnek, miközben ugyanarról a dologról egy férfi egyedül is tanúskodhat. Ugyanakkor négy férfi kell ahhoz, hogy tanúskodjon egy, és elítéljenek egy férfit a négy tanúnak pedig muzulmának kell lennie. Én nem a saria törvényekről beszélek, hanem úgy vannak olyan muzulmánok, akik úgy gondolják, hogy a bomba merényletet követel, az azonnal a paradicsomba jut. Ugyanakkor a nők között is vannak ilyenek, tehát ez egy diszkrimináció. A brit kormány már hivatalosan elismerte a sária törvényeket egyes bíróságokon. A poligám muzulmán nőket is elfogadják, elismerik a adózási kérdésekben, biztosítási ügyekben. Ezzel Európa visszamegy Arábiának a 6. századbeli körülmények közé nem szabad elismerni a sáriát semmiféle módon és formában. Grazie per i non iscritti l'onore. Köszönöm szépen. A függetlenek nevében vett Vertman asszony. Igen, tisztelt kollégák, több nő lépett a munkaerőpiacra viszont a több munkahely nem jelenti azt, hogy ennek a minősége is jobb. Éppen ezért a részmunkaidős területen nagyon erősen képviselő vannak a nők, és olyan munkahelyeken, amelyeket a jelenlegi válság külön veszélyeztet, mint egy 60%-a az egyetemet végzőknek nő. De vannak olyan korlátok, amelyek megakadályoznak őket abban, hogy teljes potenciáljukkal éljenek. Éppen ezért szükség van arra, hogy bizonyos kötelező minimális standardeket állapítsunk meg, például az egész Európaiban, az Európában a szülő, szülői szabadságra, a gyermekgondozásra, illetve az egyéb gyermekellátási területekre. Itt bizonyos a nemekre jellemző sztereotípiákat fel lehetne törni, és végre elkezdhetnénk dolgozni azon, hogy reális egyenlőség alakuljon ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a további hozzászólók következnek. Bauer asszony két percben parancsoljon. Tarabella úr biztosan megbocsátja nekem, hogy most nem neki köszönöm meg a jelentést, hanem elsősorban Spidla úrnak mondok köszönetet, aki valószínűleg biztosi minőségbe utoljára van köztünk, és én ki szeretném emelni azt az elkötelezettséget, amivel az egyenjogúság a nők foglalkoztatottsága és hasonló kérdésekkel foglalkozott. a jelentés kapcsán több kérdés merül föl ebből legalább kettőt szeretnék kiemelni az egyik a nők és férfiak fizetése közti különbség. a legutóbbi adatok seventeen fölötti különbséget mutatnak. a javulás nemcsak hogy lassú de nem is egyértelmű hiszen ez a szám magasabb mint két évvel ezelőtt volt és igazából azt se látjuk még hogy mi lesz a válság következménye a napi gyakorlatból azt sejthetjük hogy valósznűleg rövid távon javulás nem várható. ami azonban alapvetően elfogadhatatlan az az a tény hogy a különbségek nem a pályakezdők esetében jelentkeznek hanem akkor amikor az anyák a szülési vagy szülői szabadságról térnek vissza a munkaerőpiacra a demográfiai válsággal sújtott európában ez önmagában is elgondolkodtató és teljes mértékben elfogadhatatlan. az uniós előrások nyilván tiltják az ilyen fajta megkülönböztetést ahogy itt már emltették a vonatkozó jogi norma one thousand nine hundred and seventy ből származik és nyilvánvaló az is hogy ez az irányelv oly sok társával együtt teljes mértékben eh, hiányzik a hatékonysága vagy hiánya van a hatékonyságnak én nagyon örülök annak amit pidla úr mondott hogy two thousand and ten ben várhatunk egy jelentést arról hogy mit szándékozik a bizottság tenni annak érdekében hogy a törvénykezés hatékonyabbá váljon. Egyetlen egy mondatot szeretnék még mondani a női jogi chartával kapcsolatban sokkal inkább és sokkal sürgetőbb valósznű a törvények a létező törvények hatékonysága a hozzáférhetősége mint új jogi norma amelyik éppen úgy hatékonytalan lesz mint az eddigiek voltak. köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Estrella asszony kap szót másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék a jelentés készítőjének a kiváló munkáért, és ami pedig a javaslatokat illeti, amelyek itt szerepelnek, remélem ezeket elfogadják majd. Európában a szociális kirekesztés és a szegénység ellen igyekszünk harcolni, de meg kell állapítanunk, hogy a szegénység tulajdonképpen egy női probléma. A szegénység arca női, mint egy 18 millió ember él szegénységben Európában, és a leginkább a gyerekeket sújtja ez, és a nőket, és akik legutoljára lépnek a munkaerőpiacra, azokat bocsátják el először, és ide jön még a bérszakadék. Ez 2004-ben 15% volt, 2009-ben pedig 17%-ra emelkedett, vagy akár még többre. Szeretném felhívni a figyelmüket egy néhány javaslatra, amely nekem nagyon fontosnak és innovatívnak tűnik. Szeretném, hogy támogassák ezeket. Egy Európai Tanács a nők jogai érdekében szerintem egy fontos dolog, aztán lenne egy irányelv, amely a prevenciót, a nőkkel szembeni erőszak megelőzését illeti. Ide tartozik a családon belüli erőszak és a nőkkel való kereskedelem is, illetve az apasági szabadság számos tagállamban létezik már. Ez azért fontos, hogy mm, a magánéletet és a munka világát jobban összhangba tudjuk hozni, és így tudjuk növelni majd a születési rátákat is. Köszönöm szépen Spidla biztos úrnak mindazt, amit, amin dolgozott, annak érdekében, hogy az egyenlő elbánás javuljon. Köszönöm szépen azt az együttműködést is, amelyet kialakított az Európai Parlamenttel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pavanova asszony, két percben. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Én is szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Meggyőződésem, hogy ez a jelentés megfelelő válaszokat ad a különböző nőket ért megkülönböztetésekre egy új és hatékony elkötelezettségre van szükség ahhoz, hogy biztosítsuk Európában a nemek közötti egyenlőséget, hogy azonos jogi státusszal rendelkezzenek az nők, különösen az Európai Unió államaiban. Ezt figyelembe kell vennünk, hogy az intézmények döntenek arról, hogy a nők, illetve férfiak hogyan jutnak hozzá a különböző forrásokhoz. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a nők is lehessenek döntéshozók a politikában és az üzleti életben. Fontos, hogy megfelelően képviselve legyenek az igazgatótanácsokban, és azonos lehetőségeket kell, hogy kapjanak a karrierépítésben, mint a férfiak különösen a, akkor, amikor a nők visszatérnek az anyasági szabadságból a munkavilágába. Olyan intézményi mechanizmusokra van szükségünk, amelyek megfelelő, konzisztens politikát alakítanak ki e probléma megoldására. Ugyanis küzdhetünk, csak akkor tudunk küzdeni a nők ellen egyenlőségért, hogyha megfelelő, konzisztens reformokkal is rendelkezünk. Fontos, hogy biztosítsuk az egyenlőséget, ide értve a béregyenlőséget is, és az egyenlőséget a forrásokhoz való hozzáférés terén. Az Európai Parlamentnek az Európai Bizottsággal együtt bátorítania kell a tagállamokat és a civil szervezeteket, hogy hozzanak aktív intézkedéseket, amelyek nyomán a nők képesek lesznek bekapcsolódni a politikai és gazdasági döntéshozásba, és ezzel tudják segíteni a jó kormányzást, a jó gazdálkodást, a gazdaság fellendülését saját hazájukban. Az egyenlőség, a nemek közötti egyenség, egyenlőtlenségek felszámolása a megoldás a demográfiai válság és egyéb problémák felszámolására. Köszönöm szépen. Bratner asszony egy percben. Két dolgot szeretnék megvilágítani a jelentésből amit nagyon fontosnak tartok, és az új bizottság figyelmébe ajánlom. Remélem, hogy majd ezeket az észrevételeket figyelembe fogják venni. Két dologról van szó. Az első, az a ö, felülvizsgálat, amit már régen kértünk, az egyenlő munkáért egyenlő bért irányelvet követően. Egész Európában ö, elfogadhatatlanul nagy a bérszakadék, és 2010-ben vagyunk. Szerintem itt az ideje, hogy ezt a szakadékot zárjuk. És ö, Spidla úr is elhitt, elfogadta, hogy új jogi fellépésre van szükségünk. Várjuk a bizottság részéről, hogy mik lesznek ezek az új jogi fellépések, és ez fontos lenne ebben a törvényalkotási időszakban. A másik pedig a jogosultság kérdése az egyenlőség a férfiak és nők között, erről beszélünk, de azt szeretnénk, hogy a férfiak is rendelkezzenek egyenlőséggel, ők is kapjanak időt, hogy a gyermekeikkel lehessenek, ahogyha, ahogy ezt kívánják. Tehát azonos választási lehetőséget kell adni a nőknek és a férfiaknak, hogy ők maguk döntsék el, hogy hogyan akarnak élni, dolgozni, gondoskodni gyermekeikről. Úgy gondoljuk, hogy éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az Európai Parlament jelzést adjon az apáknak, de többet szeretnénk adni, mint jelzéseket, szeretnénk megnyitni az a kapukat a modern társadalom előtt, és a bizottságon múlik az, hogy végül egy nagyon modern, új irányelvet hoz, ö, dolgozzon ki e tekintetbe várjuk a spanyol elnökségnek a javaslatait is a nők elleni erőszak tekintetében, és remélem, hogy a bizottság követni fogja a javaslatokat. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole per un minuto. Köszönöm szépen, asszony. Köszönöm szépen. Mi, női képviselők, teljes mértékben kisebbségben vagyunk de hát legalább ugyanolyan fizetést kapunk, ugyanannyira hozzáférünk a felelős beosztásokhoz, és a nyugdíjakkal kapcsolatos jogaink is ugyanolyanok, és sajnos ez nem így van minden női munkavállaló esetében. Tarabella úr beszélt az úgynevezett gazdasági jólétről a nők szempontjából, és ez valóban nagyon fontos. Ez a női esélyegyenlőségnek az egyik legfontosabb része. Ha a nők gazdaságilag függetlenek tudnak lenni, akkor az életük más aspektusai is jobban alakulnak. Nagyon nehéz gazdasági időszakot élünk, úgyhogy nem hagyhatjuk, hogy a nők lemaradjanak, hogy kevesebbért kapjanak, és hogy bizonytalan munkahelyeken kelljen dolgozniuk. Így szeretnék emlékeztetni a European Engineering Association tanulmányára, amely kifejezetten a nők munkalehetőségeire koncentrál, és kimondja, hogy több és jól képzett nőre van szükség, de hiába vannak meg ezek a képzett nők, egyszerűen nem jutnak megfelelő posztokhoz ez azt jelenti, hogy nem megfelelőek a politikák, és nem megfelelőek a cselekvések. A cselekvéseknek kellene hangosabbnak lenniük, nem pedig a szavaknak. Ezen az úton kell elindulnunk. El kell ismernünk a nők értékét, és jobb lehetőségekhez kell juttatnunk a nőket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Svensson asszony egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm Tarabella úrnak és a többi kollégának, akik együttműködtek az elbánással foglalkozó bizottságban a jó jelentés elkészítéséért. Két pontban szeretnék beszélni. Remélem, hogy a plénum az apassági szabadság jelentőségét alá fogja húzni. Ez nem csak egy fontos jelzés arra, hogy a gyermek mindkét szülőhöz tartozik, hanem egyéb pozitív következményei is vannak ennek. Vannak tanulmányok, amelyek rámutatnak arra, hogy azok az apák, amelyek ott, akik otthon maradtak, később is nagyobb felelősséget vállalnak a családjukért. Vagyis az apasági szabadság révén megteremtjük az alapjait annak, hogy jó családpolitika szülessen. A második pont, amiről beszélni akartam, az az, hogy a nőknek végre elég hatalmat kell adni ahhoz, hogy a saját testükről, a saját reprodukciós képességeikről döntsenek. Ez a jog, ez a hatalom pedig azt jelenti, hogy megfelelő feltételeket teremtünk a születendő gyerekek számára. Végre látni akarjuk annak a végét, hogy nők meghalnak, vagy súlyos sérüléseket szenvednek az illegális abortusz miatt. A nőknek maguknak kell dönteniük, nem csak a politikában, hanem a saját testükről is a nőknek kell dönteniük. Köszönöm szépen, mit asszony. Köszönöm szépen. Én is úgy látom, hogy ez egy nagyon fontos téma. Alaposan figyelemmel kísértem ezt a vitát, és igazából a kérdés az, miért van az, hogy a legtöbb frakció azt a véleményt képviseli, hogy a nők, a nemek egyenlő elbánása, vagy a nők egyenjogúság egy olyan téma, amit a nőknek kell végrehajtaniuk. Itt már elhangzott egy néhány dolog ezzel kapcsolatban, de valahol a férfiakat is figyelembe kéne venni, rájuk kéne kötelezettségeket róni. Ami a stílust, a formát illeti, hát erről azt tudom mondani, hogy ez a jelentés természetesen szocioökonómiai pontokból indul ki, hogy miről beszélnek a munkaerőpiacról, a bérszakadékról beszélnek, illetve a nők nem megfelelő hozzáérése a felelősségteljes munkahelyekhez. Tehát erről igyekeznek beszélni mindenek előtt. De hát van azért egy kulturális terület is, amiről szólni kéne, ahol komoly problémák vannak. Ez egy olyan jelentés, amely az egyenlő elbánással, az egyenjogúsággal foglalkozik, de nem beszélünk a kényszerházasságokról, pedig ilyenek még mindig vannak, még mindig nincsen szó ebben a jelentésben a nemi szervek csonkításáról. Ez is kulturális téma, és ezt valahogy figyelembe kell venni a jelentésben. Morvai asszony egy percben. Az abortusz kérdés radikálisan új megközelítését szeretném javasolni az európai parlamentnek. azt kérem hogy számoljunk le végre azzal az elképesztő hazugsággal miszerint az abortusz az valamiféle jó dolog a nőknek esetleg a női szabadság fokmérője. nem. ahogy nagyon sokan tudják a nők és a férfiak közül egyaránt az abortusz az a női testnek és a női léleknek egyaránt fájdalmas és káros beavatkozás éppen ezért ahelyett hogy folyton az abortuszhoz való minél könnyebb hozzáférésről beszélnénk kezdjünk el végre az abortusz megelőzéséről beszélni helyezzük erre a hangsúlyt és segtsük ebben a nőket segtsük a nőket abban hogy tervezett várandóságok elébe nézzenek és ha pedig nem tervezett terhesség keletkezik nem tervezett gyermek fogan akkor azt a gyermeket is képesek legyenek a nők a párok világra hozni és szeretetben felnevelni mert kapjanak meg minden segtséget és támogatást ahhoz hogy ezt megtehessék. köszönöm szépen! Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Az állásfoglalás tervezet, amit Taravella úr elkészített, ez pontosan az európai választásokkor került a Nőjogi Szakbizottság elé, és ez nagyon ambiciózus szöveg. A 20-as pontra szeretnék kitérni. A 20-as pont kimondja, hogy egy európai nőjogi kartát kellene kidolgozni. De hát emlékezzünk csak arra, hogy mit mondott a római szerződés. Már a római szerződés is kimondta, hogy a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon meg kell valósítani. Az esélyegyenlőségi szabályok, jogszabályok, törvények minden egyes tagállamban léteznek. Nagyon egyszerű, hogyha valaki azt kéri, hogy hát legyen egy új karta de ennél sokkal komolyabb feladat lenne az, hogy betartassuk a már létező jogszabályokat. Véleményem szerint, hogyha a 20-as pontot nem vesszük ki a szövegből, akkor az európai alapjogi kartához, illetve az Európa Tanács kartájához fogunk hozzáadni egy új kartát és ráadásul, hogyha létrehozunk egy intézetet is, akkor az már egy negyedik instrumentum lesz, amit nagyon nehéz lesz összehangolni. Inkább tartassuk be a már létező jogszabályokat. Lenne egyébként néhány kérdésem. Hogyha létrejön ez az új nőjogi karta, mi lesz ennek a hozzáadott értéke? Mi lesz ennek a konkrét értelme, ha már annyit dolgozunk vele? Hát szerintem konkrétan semmi. badarság azt hinni, hogy egy újabb karta majd megoldja a problémákat. Szerintem inkább felelősen kellene gondolkodnunk, és megfelelő politikákat kellene betartatnunk, hiszen léteznek már a megfelelő jogi eszközök. Senki sem mondhatja azt, hogy a mostani európai jogszabályok eltiporják a nőket. Ez eléggé őszintétlen és igazságtalan lenne. Így tehát úgy vélem, hogy a 20-as bekezdésre nincsen szükség, a nőjogi karta önmagában véve nem fog megoldani semmit. Az állásfoglalás tervezet, amennyiben benne marad ez a 20-as pont, sajnos általam nem támogatható. Egyébként a biztos úrnak köszönöm szépen a remek együttműködést a Nőjogi Bizottsággal. Köszönöm. Grazie, la parola all'onorevole Guillaume per... Guillaume kolléga következik másfél percben. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Tarabella úrnak, ugyanis remek jelentést készített. Az egész munkát nagyon jól hajtotta végre, nagyon sok témát összefogott, ami az esélyegyenlőség esernyője alá tartozik. Nagyon sok előrelépés történt esélyegyenlőségi témakörben, ez igaz, de azért sok mindent meg kell még tennünk, Különösen azért, mert gazdasági és társadalmi válságban élünk, ami nagyon érinti azt a társadalmi réteget, akik egyébként is sokszor hátrányos helyzetben vannak, vagyis a nők. A nők, a fogyatékkal élő nők, vagy az idősebb nők, a kisebbségekhez tartozó nők ráadásul kettős megkülönböztetést kell, hogy megéljenek fontos, hogy megfelelő mutatók legyenek európai szinten, és összehasonlítható mutatók legyenek, hogy lássuk a helyzetet, és hogy a megfelelő helyzethez kialakított megoldásokat tudjunk kidolgozni, hogy valóban elérjük az esélyegyenlőséget. Hogyha tényleges esélyegyenlőséghez akarunk eljutni, akkor az apasági szabadságot azonnal meg kell valósítani, hiszen csak így tudjuk a karriert és a családot is egyenlővé tenni a nők és a férfiak számára. És azt is szeretném elmondani, hogy az esélyegyenlőség a nők számára azt jelenti, azt is kell, hogy jelentse, hogy a testük fölött rendelkezhetnek. Tehát a fogamzásgátlás módszereihez hozzá kell férniük. Sajnálom, hogy nagyon sokan igen frivol módon állnak hozzá ehhez a kérdéshez, pedig igenis beszélnünk kell a szexuális jogokról. Amíg a nők nem gyakorolják szexuális jogaikat, addig nem lesznek egyenlőek a férfiakkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ovir képviselő következik egy percben. Tänan, proua president, lugupeetud vol... Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Először is gratulálni szeretnék Tarabella úrnak, de most szeretnék szólni a jelentésről is az nők, az egyenlőség az nem önmagában cél, hanem egy előfeltétel ahhoz, hogy a céljainkat elérjük. Az egyenlőség a mindennapi életben mindenki számára fontos, férfiaknak, nőknek egyaránt de ezt nem lehet egyszerűen egy jogszabályjal elintézni. Már hosszú évek óta tárgyalunk, beszélünk erről, és ez egy nagyon sokoldalú kérdés. Egyszerűen csak úgy juthatunk el a céljainkhoz. Nagyon fontos a nyomonkövetése a végrehajtásnak is. Vannak sztereotípiák, amelyek továbbra is minket a hagyományos szerepekhez kötnek, és ezek újra termelik az egyenlőtlenséget. Magunknak kell jó példákat mutatnunk, holnap új biztosokat fogunk választani, de csak egy harmaduk a nő ezeknek a biztosoknak. Tehát azt kérem, hogy amikor legközelebb bizottságot fogunk választani, akkor azt is kérjük meg, hogy minden tagállam két biztos jelöltet jelöljön, egy férfit és egy nőt, és így akkor nem a nemek alapján kell váltani, hanem a minőség alapján és az oktatás azt mutatja, hogy a nőknek nem kell félni ettől a megmérettetéstől, és nem szabad, hogy szégyenkezzünk a nők miatt. És végül is szeretnék köszönetet mondani Spidla úrnak a munkájához, és sok sikert kívánni a jövőhöz. Következő hozzászóló. Demonpulos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy jelentősége van annak, hogy megszületett ez a 2009-ről szóló jelentés, és az erőszak nyilvánvalóan alapvető akadály az egyenlő elbenásnak, de nem foglalkoznak külön a családon belüli erőszakkal, és ez erősödik, és szinte az összes országban, például Görögországban megállapításra került, hogy másfél év alatt 35 emberölésre került sor házastársak között és a bántalmazott nők támogatása tényleg nagyon hiányos számos tagállamban, ez vonatkozik Görögországra, és végre tenni kell valamit, hogy megfelelő befogadó intézményeket hozzunk létre, ahol jogi, pszichológiai támogatásban részesülnek az érintettek. És természetesen megfelelő elhelyezést kell biztosítani megfelelő személyzettel aktívvá kell válni, a női mozgalmak már sok mindent elkövettek itt, számos jogi rést kell még betömni, ahol nem alakul ki egyértelmű helyzet a nők státuszával kapcsolatban. Tehát azt szeretném mondani, hogy a szexuális nevelésre vonatkozó programokat is be kell vezetni az iskolákban. Ezekben tükrözni kell a szociális változásokat is, mint például a szociális klisék és közhelyek megszüntetése. Köszönöm szépen. Paska úr. Köszönöm szépen először is. Szeretném elmondani, hogy véleményem szerint eh, nagyon helyes, hogyha az Európai Parlament foglalkozik az egyenlőség kérdésével. Ugyanakkor nem ö, eh, tudom megállni, hogy nem mondjam azt, hogy az európai ö, eh, politika skizofrén. Ö, Kakta városból, Törökországból, Atiamánból élve temetett e, el e, a család, és egy két méterrel a föld színe alatt ülve találtak rá, és a, az apa elismerte, hogy ez azért követel a, a lányával szemben, mert fiúk is voltak a barátai között, nem csak lányok. Törökországban és más hasonló országokban a nőket egyszerűen ilyen módon megölik, már akkor is, hogyha egy külföldihez szólnak, hogyha az férfi. Hogyha komolyan vesszük a, nő, a férfi-nő egyenlőséget, akkor hogy tudjuk elfogadni azt, hogy egy olyan ország, ahol ilyen a hozzáállás a nőkhöz, az Európa civilizált részéhez tartozik. Egyszerűen nem számít az egy férfi férfinő egyenlőség kérdése nem csak a bérkérdéseket kellene vizsgálunk, hanem az emberi méltóságot is, ami sok e, országban még nincs meg a nők számára. Elnök, köszönöm szépen. Stassen úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai vitában a nők és férfiak egyenlő elbánására vonatkozó jelentés kerül szóba. Számos dolog már szerepel ebben, de egy dolog hiányzik. Ez a, itt arról van szó, hogy az európai iszlám társadalomban óriási különbség van férfiak és nők között. A nő teljesen alávetetje a férfinak az iszlám törvények alapján, alig ha fér hozzá a munkához, vagy a képzéshez, burkát vagy fejkendőt kell viselniük a nőknek, ami persze lényegesen csökkenti a munkaerőpiacon az elhelyezkedés lehetőségeit. Éppen ezért nem a burka mellett kellene síkra szállni az Európai Unióban, hanem amellett, hogy a burkát tiltsuk meg, és ebben teljes mértékben támogatjuk Franciaországot, és üdvözlendőnek tartjuk, hogyha ezt másképp is így kezelnék. Elnök azt, hogy valamit tenni kell végre, ez egy botrányos ügy, ahogyan a nőket ott alávetik, és a, biztos vagyok abban, hogy a nőknek jogot kell biztosítani a szabad munkához, a szabad tanuláshoz, de ez az iszlámban nem működik. Az én pártom éppen ezért nem tudja támogatni ezt a jelentést. Tudnélik a tényleg fontos pontok arra nem tér ki, ami szerintünk valahol szégyen. Köszönöm szépen, Klász asszony kap szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, hölgyem és uraim! újra és újra megalapítjuk, ezt tesszük ma is, hogy a nők még mindig nem egyenjogúak a munkavilágában. Ugye, az 51-ről 58%-ra növekedett eh, néhány év alatt a női foglalkoztatás a nők eh, meg, meglehetősen magas képzettségre tesznek szert, de a vezető pozíciókban nem változott az arányuk, és alacsony maradt. Miközben azt tudni kell, hogy éppen a közgazdaságtudományok területén, a jog területén és egyéb hasonló területeken több nő tanul, mint férfi. Ez meg kell állapítani, hogy 2007-ben a nők 31%-a részmunkaidőben dolgozott. Ez négyszer annyi, mint a férfiak esetében a nők átlagban 17,4%-a kevesebbet keresnek, mint a férfiak. A szegénység kockázata igen nagy, és időskorban nem csak a magány érinti őket, hanem a szegénység is. Meg kell ezt változtatni nőket, nőknek munkalehetőséget kell biztosítani. A külön előírásokra van szükség, hogy kiegyenlítsük az otthon maradt anyákat, de ezek egyenlően nem működnek. Az összes intézkedést a gazdaságra tervezzük, de a nagy problémák mind ott vannak, hogy nem ismerik el az otthoni munkát a nők esetében és a gyermeknevelést. Biztos úr a helyzettel kapcsolatban szeretne egy költséghaszon elemzést végeztetni. Ezt úgyse tudjuk megcsinálni, és nem is lehet kifizetni. Miért nem ismerjük el végre, hogy a férfiak is szívesen dolgoznának odahaza a családban, hogyha nem jelentene ez törést a karrierben, vagy komolyan vennék ezt. Aki a családban dolgozik, tulajdonképpen a társadalom számára fontosabb munkát végez, hiszen ő alakítja a jövőnket. A, és egy nagyon fontos kompetenciák lehet itt szert tenni, ami később a munkavilágában is hasznos lehet. Éppen ezért a nők érdekében kell síkra szállni. Társadalmi szinten kell újfajta módon gondolkodni, nem feltétlenül új európai intézményekre és monitoring központokra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Papadopoulou asszony Figyelembe véve a gazdasági válságot, különösen nagy problémák jelentkeznek a nők számára a munkahely elvesztése tekintetében, és a nadrágszi politika is őket érinti leginkább. Ez különösen fontos, hogyha a nők és férfiak helyzetéről beszélünk. Végül is az ilyen politikai megközelítés nagyon fontos az európai gazdasági élete szempontjából is. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak együtt kell szembenézniük ezzel a helyzettel, hogyha növekelni akarjuk nemzetközi versenyképességünket, akkor fontos elismerni, hogy ennek központi kérdésnek kell lenni valamennyi politika területén mert a jelenlegi helyzet az a nők ellen dolgozik. Meg kell erősíteni erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy az erőszak csökkenjen, hogy csökkenjen a bérek közötti különbség, hogy csökkenjen a, a, szegény, a nők szegénysége, hogy a ö, nők is megfelelő karriert tudjanak építeni. A több támogatásra van szükségük a nőknek, de az szülős családoknak is, és a fogyatékkal élő nőknek. Tehát ezért úgy gondolom, hogy valamennyi jogszabály ezen a területen, ami létezik, meg alkalmazásra is kerüljön. Hirsúré a szó egy percben. Danke, Frau Präsidentin. Köszönöm szépen szépen, elnök asszony. A szociális kirekesztés és szegénység elleni fellépés európai évéről beszélünk, és a nőkre még mindig az a jellemző, hogy sokkal esélyesebbek arra, hogy szegények legyenek. Számos kis lépést kéne itt egy összhangba hozni. Gyakran az a helyzet, hogy a nők ugye olyan munkát választanak, amelyet nem olyan jól fizetnek, illetve a gyermek mellett dönt valaki, ami azt jelenti, hogy csak rész munkaidőben lehet tevékenykedni megszületik tehát egy döntés, adott esetben az szülőket, nagyszülőket kell ápolni, ezt megint a nők végzik el, megint csak megakadályozva azt, hogy visszatérjenek a munkavilágába. Ez, ezek az idők összeadódnak, és ahhoz vezet, hogy a nők szakmai karrierjére szánt idő egyszerűen nem növekszik, vagy nagyon lassan növekszik. Aztán később persze ez abban is tükröződik, például, hogy az nyugdíjak alacsonyak. Számos aspektus szerepel ebben a jelentésben, aminek tényleg nagy szerepe van szerintem, hogy nagyon sok esély létezik már, nagyon sok jogalkotási lépést megtettünk már. A lányoknak, a nőknek ezzel élni kéne, bátornak kell lenni, tehát fel, egy nő menjen el mérnöknek tanulni, és ezt nekünk kell támogatni. Az iskolákban erre fel kell készíteni, mindenek előtt a bevándorló családokban kell erre felkészíteni a fiatal lányokat. És arra fel akarom hívni a figyelmet, ha itt ma körülnézünk, nő, a nők kétharmadát adják a jelenlévőknek most, és egyharmada a férfi. A férfiakat rá kéne venni végre arra, hogy valamikor plusz kétharmad férfi jöjjön be ide, és a nők érdekében szólaljon meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Svidleszka asszony két percben. Köszönöm szépen. Tarabella úr szövegében nagyon sok, nagyon érdekes és fontos megállapítást találhatunk, Beszélünk arról, hogy a bizottságnak mi a feladata, és arról is, hogy a tagállamokra milyen feladatok hárulnak. Beszélünk a bérkülönbségről, és arról, hogy ezt a bérkülönbséget meg kellene szüntetni. Azt is tudjuk, hogy azok a nők, akik családi vállalkozásban vagy háztartásban dolgoznak, sokszor nem rendelkeznek megfelelő társadalombiztosítással sem. Ráadásul a nők nyugdíjjogosultság szempontjából is hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Valóban fontos, hogy bevonjuk a nőket a munkaerőpiacra, és az is nagyon fontos, hogy visszatérhessenek a munkahelyükre, miután gyermeket szültek, és az is nagyon fontos, hogy addig dolgozhassanak, ameddig szeretnének. A női vállalkozókat, business is várjuk, rájuk is igen nagy szükség van. A jelentés azt is kimondja, hogy milyen prioritásokat kell megállapítanunk. Beszélnünk kell az idősebb nőkről, a fogyatékkal élő nőkről, illetve azokról, akiknek másokat is el kell látniuk a családban, hiszen ők különösen nehéz helyzetben vannak. Ami a reproduktív egészséget illeti, erről is szó esik a szövegben, illetve az abortuszhoz való hozzáférési jogról is. Én úgy vélem, hogy az abortussal való döntéseket mindenképpen meg kell hagyni tagállami szinten. Szerintem a nemzeti kompetenciákat nem szabad összekeverni a közösségi kompetenciákkal, és a szexuális szabadság, illetve az abortussal kapcsolatos kérdéseket meg kell hagyni tagállami hatáskörben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Blinkevics utászony következik másfél percben. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani Tarabella úrnak az elvégzett munkáért. A gazdasági eh, válságból való kilábaláshoz nagyon fontos az emberi tőképe fektetni, és létrehozni azokat a körülményeket, amelyek lehetővé teszik, hogy férfiak és nők valamennyi lehetőségüket kihasználják. A Lisszaboni stratégia 2010-ig irányozta elő, hogy a foglalkoztatás területén megvalósuljon ez az egyenlőség, de a helyzet nagyon eltérő az egyes ország tagállamokban. Ezért a bizottságnak fel kell lépnie, hogy az európai irányelv végre érvényre jusson a munkaterületén. A bérkülönbségek léteznek a tagállamokban, férfiak és nők vonatkozásában éppen ezért nagyon fontos felkérni a tagállamokat, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bért valóban biztosítsák. Eddig ez nem igazán valósult meg. Fontos, hogy ösztönözzük a családi feladatok jobb elosztását is a férfiak és nők között, illetve a munkára fordított és a nem fizetett munkára fordított munkaidőt is jobban osszák meg egymással a házas pársak. Ehhez persze szükséges az, hogy legyenek bölcsödék, óvodák. Az apassági szabadság még nem megoldott kérdés, ezért kell erre is mielőbb megoldást találni, egy irányelvet kell ezzel kapcsolatban létrehozni. Ami pedig az új stratégiát illeti 2020-ig, meg kell mondani, hogy a nő-férfi dimenzió egyszerűen hiányzik ebből a stratégiából még pedig, bár pedig ennek integráns részét kellene, hogy képezze a stratégiának. Köszönöm a biztosnak azt a munkát, amit kifejtett ezen a területen, sok sikert a jövőbeni munkájához. Köszönöm szépen, Kolárszka Bobinska képviselő két percben. zmiany, Köszönöm a szót. Valóban itt Európában nagyon sok változás történt az elmúlt időben, és erre utal a jelentés is. Olyan változásokra gondolok, hogy a nők egyre nagyobb részben mennek el dolgozni, ami üdvözlendő, de vannak olyan aspektusai még a gazdaságnak, ahol kevés befolyással bírnak a nők a sztereotípiák még mindig működnek, sokszor a közéletben nem tudnak megfelelőképpen érvényesülni a nők. Éppen ezért a döntéshozók általában férfiak. A politikában a nők megjelenése eléggé lassan halad előre. Tehát a rengeteg sztereotípia még ma is működik, éppen ezért tovább kell hangsúlyoznunk a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség fontosságát ez a jelentés kimondja, hogy az ilyen jellegű cselekvéseket, tevékenységeket tovább kell vinnünk, de ez még mindig kevés. Sokkal jobban kellene ösztönöznünk mind a bizottságot, mind pedig a tagállamokat, hogy vitázzanak erről a kérdésről, és hogy nézzék meg a női politikusok helyzetét. A nők részvétele a politikában ugyan nem túl nagy százalék, de mégis nagyon fontos és különösen aktívan vesznek részt a nők azokban a vitákban, amik az esélyegyenlőségről szólnak. Lengyelországban ezt nagyon fontos pirításként kezeljük, és volt egy női kezdeményezés, akik elindítottak egy kampányt, és sikerült azt is elérnünk, hogy százezer aláírásunk legyen, és hogy minél több nő szerepeljen a választási listákon. Így a lengyel parlamentben óriási vitát tudtunk elindítani a női esélyegyenlőség témakörében. Egyelőre még nem tudjuk megmondani, hogy ez az óriási akció milyen eredménnyel zárul. Nem tudjuk, hogy erre a kezdeményezésre hogyan reagál majd a parlament, de maga a tény, hogy vitázunk a női esélyegyenlőségről, már ez is eredménynek tekinthető. Ezért nagyon fontos, hogy a Nők a politikában című vitát lefolytassuk. Köszönöm szépen. Egy percben a következő színesin kolléganő. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Dobrze, że w omawianej rezolucji znalazł się punkt. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! 38 pont van a jelentésben, amely arról szól, hogy a nőknek eh, eh, szabadon kell, hogy rendelkezhessenek a reproduktivitásukról, biztonságos abortuszhoz kell, hogy jussanak, és így tovább. Ez fontos azon áll a országokban, ahol korlátozó abortusz törvények vannak, és az életet védő kezdeményezések Lengyelországban a, a jobb oldal megerő, megakadályozza a fogamzásgátlást, és az, a, az abortusz szinte kitörölték a politikai nyelvből, mert csak úgy fogalmaznak, hogy a megfogalmazott gyermek megöléséről van szó. Több százan vannak, és több és próbálkozások vannak arra, hogy az abortuszt megtiltsák az alkotmányban is. Az emberek nem úgy gondolják, hogy nincs is ez területen probléma, de hát az uniónak küzdenie kell ezekért a jogokért. Következő hozzászóló két percben Hübner asszony. Frau Kollegin Hübner als nächstes. Hübner kolléganő a következő hozzászóló. Frau Kollegin Hübner hat es Hübner asszony kapott szót két percben. And, uh, represent half of europe's talent we must not waste this creative potential. nem szabad elvesztenünk a kreatv eh, embereket hogyha ezt megfelelően a gazdaságba irányítjuk akkor ez mindenkinek jó lesz és változhat az a magatartás ami még jelen van az európai unióban és jobban lesz a versenyképesség. Az, egy, az esélyegyenlőség létezik, de csak papíron. Az Európai Unió legalább 13 irányelvet fogadott el a nemek egyenlőségével kapcsolatban. Bele van az alapokmányokban, bele van a szerződésekben és a tagállamok anyagaiban is, de a tagállamok végül is a gyakorlatban másképpen beszélnek. A nők ugyanolyan vagy jobban részesülnek, jobban képzettek, de a nők bérezései különbségeiben semmi sem történt. A nők ritkán hipáznak, akkor, hogyha vissza kell fizetniük például a tartozásaikat, mégis nehezebben kapnak hitelt, mert a bankok különböző kezeseket kérnek. Már eleve pénzzel kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki hitelt kaphasson annak ellenére, hogy magasabban képzettek, magasabb az iskolázottságuk, mégis alul képviseltek a döntéshozók között több nőnek a helyzetbehozása, a döntéshozatali szinten, az a kulcsa mindennek. A nők elősegíthetik az előrelépést is, fontos a döntéshozatalban való jelenlétük. A kritikus tömeg alapvetően fontos, csak ez hozhat változást. Egy nő egy döntéshozó testületben gyorsan alkalmazkodnia kell a férfi többséghez ha kevés a nő a döntéshozatalban, az más, mint hogyha kellő számban vannak. Ha nem sikerül a legfőbb akadályokat elhárítanunk, a családi és a munka, a családi életet és a munkát összeegyeztetni, akkor nem fogunk tudni előrelépni. Ezért van szükség további olyan politikákra, amelyek európai és nemzeti szinten is biztosítják, biztosítják az esélyegyenlőséget. Köszönöm szépen, Paliadili kolléganő a következő hozzászóló. Úgy látom nem érkezett meg. Pápa a kolléga. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azon kollégákhoz és nőkhöz csatlakoznék, illetve nagyon számos férfihoz is, akik gratuláltak a férfi jelentéskészítőnek. Igen, mi is támogatok minden kezdeményezést, minden akciót, amikor férfiak és nők közötti diszkrimináció ellen kívánunk fellépni. Ez magától értetődő egy nyílt, demokratikus, liberális társadalomban, amiben mi valamennyien élni akarunk, ennek ez a rendje. A 54 per 2006-os irányelv minden nemű nemek közötti diszkriminációt tilt, aztán van egy 2009-es irányelv is, és van itt egy értékelés a nemek közötti diszkriminációval kapcsolatban az Európai, Unión, Európai Unióban 2006 és 2010 közötti időszakra nézve. Minden esetre el tudom mondani, hogy minden nemű nemzeti kezdeményezést is üdvözlök az Európai Unió tagállamaiban, illetve a francia elnök, a francia kormány burka betiltására irányuló lépéseit is üdvözlendőnek tartom köztereken és még többet kell tennünk természetesen. Mindenek előtt a mentalitást kell átalakítani, hogy mindenemű diszkriminációt leépítsünk. Sajnos van még diszkrimináció. Egy érzékeny pontról szeretnék még beszélni. A fiatal anyák, ez egy különleges csoport ilyen szempontból, és a bizottságnak van a barcelonai célokkal kapcsolatban egy jelentése, ahol az gyermekápolás, gyermekgondozás kerül szóba. Szinte valamennyi európai anya azt mondja, hogy gyakorlatilag nincs lehetőségük arra, hogy úgy neveljék fel a gyerekeiket, ahogy ők azt szeretnék, éppen azért, mert a mindennapokban ennek a körülményei nincsenek meg. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy mi történik, hogy mit várnak el, itt többet kell tennünk. Nagyon nehéz egyenlő elbánásban részesíteni a két nemet ilyen körülmények között, hiszen ez már a gyerekeket is veszélyezteti napjainkban. Szükség van az anyák jelenlétére, egy pszichológiai egyensúly függ a gyerekek esetében az anyák jelenlététől, hiszen ők az Európai Unió hónapi polgárai. Következő gurmai kolléganő. Kedves kollégák, kedves biztos úr! az esélyegyenlőséget aláásta a gazdasági válság, tehát a gazdaságra is figyelnünk kell. Az esélyegyenlőséggel bíró tagállami jogszabályok nagyon fontosak, de a nőknek így is sokkal magasabb képviseltséget kellene adni. Sokkal egészségesebb gazdasági és nyugdíj helyzetet kell teremtenünk, csak így tudjuk a családokat kiegyensúlyozni. A 2020-as stratégiának egyértelműen kötelezettségeket kell vállalnia, a mainstreamingnek meg kell valósulnia minden európai politikában. Nagyon jó lenne, hogyha létrejönne az új nőjogi karta, illetve az intézmény is. Mint ahogy Taravella úr is hangsúlyozza, a reproduktív és szexuális jogok is nagyon fontosak a gazdasági és szociális jóléthez. Megfelelő információt, megfelelő orvosi szolgáltatásokat kell adni a nőknek, hogy ők dönthessenek a sorsukról. Öt évig dolgoztunk együtt Spidla úrral, ez az utolsó alkalom, hogy köszönjek neki, köszönöm a munkát. Köszönöm kolléganő, a következő Runner kolléganő. Két percben. Igen, tisztelt kollégák, ehhez a témához, ebben a nagyon érdekes vitában minden elhangzott. Megint tudom elképzelni, hogy új aspektusokkal álljak elő, de egy dolgot még összefoglalásképpen szeretnék megjegyezni. Itt valamennyiünk számára azt a célt kell kitűzni, hogy a nők ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy választaniuk kelljen a család és a munka között. Meg kell teremteni annak az előfeltételeit, hogy ez hogy belátható időn belül az összes intézkedés megszülessen annak érdekében, hogy egy nő anyai szerepét és a munkában betöltött szerepét is a lehető legjobban láthassa el. Elkerülhetetlen természetesen egy bér táblából való kilépés, hogyha valaki elkezd elni. ez legyünk realisták, de valamikor lehetőséget kell adni arra, hogy később az ember ezeket behozza, vagy a nő ezeket behozza. Ezek a megoldások éppen gazdaságilag nehéz időszakokban ö, olyanok, amelyeket szem előtt kell tartani. Szerintünk erre kellene törekedni, és itt a parlamentben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez siker, sikerüljön is, és ebben az esetben egy tényleg egyen értékű Európa alakulhat ki, mert akkor a nők és férfiak egyenlő elbánása ö, megvalósulhat. Köszönöm, kolléganő. Thomson asszony, egy perc, 30 másodperc. Glimrende vis for de store udfordringer, vi står overfor på ligestillingsområdet i EU. E- Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, ami megmutatja, hogy az esélyegyenlőség előtt még milyen akadályok és kihívások vannak több nőre van szükség a pénzügyi szférában, a politikai szférában. Ráadásul gazdasági válság kellős közepén járunk, és minden egyes női értékre, minden egyes női segítségre szükségünk van, különben a versenyképességünket nem tudjuk megőrizni. Az Európai Uniónak meg kell tanulnia az eddigi leckéket. 2002-ben Norvégiában indult el az a kezdeményezés, hogy legalább 40%-os női részvétel legyen az üzleti szférában, mert a nők potenciáját igenis ki kell használnunk. Az ilyen jellegű kezdeményezésekből az EU-nak is tanulnia kellene. Mindent meg kell tennünk a versenyképesség és a gazdasági fejlődés érdekében, és itt nem csak a férfiak tehetségére és lehetőségeire van szükségünk, hanem a nőkéire is. Norvégiában, mint mondtam, már 2002-ben elindult egy ilyen kezdeményezés. És hol vagyunk mi? Akkor tájt kb. 200 nő töltött be vezető szerepet az üzleti életben, és a számuk 2002 után hirtelen megnőtt, és látjuk, hogy Norvégiában milyen remek a gazdasági fejlődés, hát ezért kell rájuk hallgatnunk. Kassini kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! az a nők és férfiak egyenjogossága, mint elv. Ez mindenképpen egy központi elem, és ezt ennek megfelelően a középpontba is kell állítani, hiszen ez egy emberiességi kérdés valahol. Talabella kolléga jelentésében pedig erre az elvre többször is hivatkozik. Két dolgot szeretném még megemlíteni Szerintem mindenkire vonatkoztatni kell ezt az egyenlő elbánást férfiak és nők között, azokra is, akik még nem születtek meg. Vagyis nem fogadható el, és ez a 38. pontban szerepel, hogy gyakorlatilag a magzatelhajtást a nő egy szexuális jogaként értelmezzék. Ez nem megy. Persze, senki se vitatja, összetett, bonyolult kérdés ez, komolyan kell venni, de nem szabad könnyelműen elintézni ezt. Itt az életről beszélünk, az élet valamennyi stádiumát védenünk kell. Ez is hozzátartozik az egyenlő elbánás kérdéséhez. A szexuális és reproduktív egészség koncepciója az X pont alatt szerepel, ennek nem csak pszichikai vagy fizikai aspektusai vannak, hanem szociálisak is. Ez pedig azt jelenti, hogy a szexuális viselkedés, függetlenül attól, hogy milyen jellegű, beágyazható valamilyen társadalmi közegbe. Ez nem egy személyes, lelkiismereti kérdés, csak éppen ezért. És itt felteszem a kérdést, hogy megfelelő ez a szövegrész. Köszönöm szépen, kolléga. A Catch the Eye eljárás következik meg Guinness kolléganő. Egy percben. Thank you, President. Let me agree with... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék egyetérteni azokkal, akik azt mondják, hogy az újabb jogszabályok nem segítenek, inkább be kellene tartani hatékonyan és minőségi módon a létező jogszabályokat. Másodszorban pedig szeretném én is elmondani, hogy esélyegyenlőségre valóban szükség van, és vannak olyan fiatal nők, akik azt mondják, hogy ez a harc tulajdonképpen már véget ért, és elértük az esélyegyenlőséget, az ő figyelmüket fel kell hívni arra, hogy van még tennivalónk a válság valóban érinti a férfiakat, de érinti a nőket is, úgyhogy nagyon is egyértelművé kell tennünk, hogy a válság mindenkit érint elsősorban, úgy fogalmaznék, hogy a családokat. A 34-es és 35-ös pontokkal maximálisan egyetértek, és ezek az országok, amelyek még nem ratifikálták az Európai Tanács emberkereskedelem elleni fellépéséről szóló egyezményét, azonnal tegyék meg méghozzá még a jelenlegi évben a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak tényleg felfoghatatlan és hihetetlen. Nemrég Írországban is volt egy ilyen eset, ahol valakit megöltek a saját otthonában, a családján belül. Ez elfogadhatatlan. Ami a szubszidiaritási záradékot illeti az abortuszra nézve, azt hiszem, hogy itt módosítani kell a szövegen, és köszönöm, hogy tovább beszélhettem. Szénálova asszony lesz a következő hozzászóló egy percben. Vážený pane komisaři, vážené kolegyne a kolegové, když zhruba před sto lety... Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Körülbelül száz évvel ezelőtt a szavazati jogáért küzdöttünk a nőknek, és azt szeretnénk, hogyha a jogainkat tiszteletben tartanánk. Folytassuk ugyanígy ma is, úgy gondolom, hogyha bevonjuk a nőket a politikai életbe, különösen nemzeti szinten, akkor ez lehetővé fogja tenni számunkra, hogy azonos körülményeket teremtsünk a, a, a Csehköztársaságban a, a nőknek a száma 26%-kal növekedett 15%-ról, és hasonló helyzetet látunk sok más országban is. A nők nem csak azért vannak ott, hogy valamit kérjenek, hogyha azonos jogaik vannak, akkor nagyon aktívak is. Ugyanakkor abban az esetben, hogyha a nők nem képesek eh, részt venni a politikai küzdelemben, akkor nem beszélhetünk esélyegyenlőségről. Ezért kell küzdenünk az egyenlő esélyekért a nők számára is, és nem kell, hogy ne kelljen már több kvóta. Következő hozzászól a Nyemaszra asszony. In Deutschland einen Vortrag... Messner asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Németországban, szeretnék egy példát megemlíteni. Nagyon sokan érdeklődtek afelől, hogy én hogyan dolgozom itt a parlamentben, és nagyon sokszor az a kérdés is felmerül, hogy mégis a maga férje mit gondol arról, hogy ön itt a parlamentben dolgozik. Hát ez nagyon érdekes kérdés, csak hogy azért azt megemlíteném, hogy egy férfitól nem szokták megkérdezni, hogy vajon a felesége mit gondol arról a munkáról, amit végez. És szeretnék még egy személyes példát mondani, egy fiatal pár a környezetemben, a baráti körömben úgy döntött, hogy fél munkaidőben fog dolgozni, mert gyermekük született. A nőnél ezt mindenki teljesen normálisnak tartotta, de hát, hogy a férfi azért dolgozom fél munkaidőben, hogy pelenkázza a gyerekét, hát ez nagyon sokak számára igen furcsa volt. Hát, hogyha esélyegyenlőség van, akkor ez miért furcsa? Hogyha bérkülönbség van, akkor ez miért furcsa? A valóságban igenis látjuk, hogy a nőket nem úgy kezelik, mint a férfiakat. És még egy harmadik példát is mondanék. Azon vállalatok, ahol több mint 30% a női vezető, azok sokkal jobban működnek. Köszönöm szépen, remélem megérti, hogy ez egy előelbánás vonatkozik a beszédidőkre is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Üdvözlendőnek tartjuk ezt az állásfoglalási indítványt. Örülök annak, hogy a mezőgazdaságban dolgozó nők is szóba kerülnek itt, nekik gyakran semmiféle jogi biztonság nem adatik meg. Ennek komoly következményei vannak ennek a státusznak, és a spanyol elnökség éppen ezért politikai napirendjére tűzte ezt a kérdést. Szerintem sürgős, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Úgy vélem, hogy a nők az EU 2020-as stratégiájában is fontos szerepet kell, hogy játszanak, mert az európai gazdaságban is a nők nagyon fontosak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kaltenbach kolléganő. Igen, tisztelt elnök úr, biztos úr, köszönöm szépen Tarabella kollégának. Azt gondolom, hogy több mint 40 pont egyértelműen rámutat arra, hogy a nők egyenjogúsága egy, nem egy olyan téma, amit egy óra alatt itt el tudunk intézni. Azt hiszem, hogy nagyon hosszú vitákra lenne itt anyag, két pontra tudok koncentrálni. Az egyik pont a nyolcadik, amely azzal a tényel foglalkozik, hogy a gender mainstreaming a jelenlegi Lisszaboni stratégiában nem került be és szeretnék azon követeléshez csatlakozni, hogy a bizottság és a tanács egy egyenjogúsági fejezetet alkosson ki a 2020-as post-Lisszabon stratégiájában. A másik pedig nagyon fontos pont még a tagállamok eh, egy hatásvizsgálatot készítsenek az egyenjogúsági szempontból mert hogyha észszerűen akarunk szembeszállni a jelenlegi válsággal, akkor olyan intézkedésekre van szükség, amelyek képesek figyelembe venni a nők speciális helyzetét. Tehát fel kell hívni a tagállamokat arra, hogy megfelelően készítsék el ezeket a hatásvizsgálatokat, és utána intézkedéseket hozzanak a gazdasági fellendülés érdekében. Egyébként pedig meggyőződésem, hogy a nőknek joguk van a saját testükhöz és saját egészségükhöz. Köszönöm szépen. Nikolaj kolléganő a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a jelentést illeti, egy dolgot szeretnék kiemelni. Azt gondolom, hogy ezen a területen a jogalkotás releváns. Azért, mert a férfiak és nők egyenjogúsága eszenciális komponense egy nemzet kultúrájának. Éppen ezért pozitív intézkedéseket kell hozni oly módon, hogy a lehető legkorábban, legkisebb életkorban jelentkezzenek a hatások, és ne alakuljanak ki az emberekben a sztereotípiák. Vagyis, hogy gyerekkortól fogva kell kialakítani az egyenlő elbánás kultúráját. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor a jövőben is ugyanezeket a vitákat fogjuk lefolytatni, és a jövőben is csak azt fogjuk megállapítani, hogy mennyire egyenlőtlen a helyzet férfiak és nők között. A tudás civilizációjában, egy új gazdaságban az ilyen jellegű diszkriminációnak, az ilyen jellegű különbségtételnek meg kell szűnnie. Köszönöm. pane předsedo dámy a pánové chci vás znovu upozornit. először is szeretném hangsúlyozni hogy a barcelonai folyamat és a barcelonai célkitűzések egyáltalán nem összeegyeztethetőek azzal, amit a szakemberek mondanak. A szakértők ugyanis azt mondják, hogy a két évesnél kisebb gyermekeket nem kellene semmilyen intézménybe beadni, úgyhogy a tagállamokat nem kellene arra ösztönöznünk, hogy intézményeket hozzanak létre a két évesnél kisebb gyermekeknek, hiszen nekik igazából a szakértők szerint az édesanyjukkal és édesapjukkal lenne a helyük. Vannak, akik azt mondják, hogy ebben a tekintetben a tagállamoknak meg kell adni a megfelelő döntési jogot. De vannak más kérdések is, amik ehhez a témakörhöz csatlakoznak a családon belül erőszak, a nők elleni erőszak, az embercsempészet és a gyermekek elleni erőszak, és itt kitérnék a még meg nem született gyermekek jogaira is. Ebből a tekintetből nézve semmiképp sem kiegyensúlyozott ez a szöveg. Köszönöm Spidla úrnak az eddigi munkát, sok szerencsét! Következő Nividalova, kolléganő. Je pravda, že za posledných 30 rokov Európska únia urobila Igaz, hogy az elmúlt 30 évben az Európai Unió nagyon sokat tett a nők helyzetének és jogainak javítása érdekében. Ugyanakkor mégis vannak lényeges különbségek a bérezés tekintetében, tehát a bérszakadék még mindig jelentős. Ez mindenképpen összefügg azzal is, hogy a nők mennyi pénzt tudnak megkeresni az életük folyamán. Ez a bérkülönbség, ez különböző ö, ö, szociális juttatási ö, aspektusai is vannak, illetve jogi aspektusai. Tehát mindenképpen egy európai kampányra lenne szükség, hogy ezt a régi előítélettel leszámoljunk, mely szerint egy nadrág sokkal jobb, mint egy szoknya a házasságon belüli erőszak, az emberkereskedelem, ezek továbbra is tabu témák sajnálatos módon azt javaslom, hogy ez a női esélyegyenlőségi kérdés, ez legyen benne az általános iskolák tananyagában. Tehát azt kellene megkérdezni, feltenni kérdésként, hogy valóban értékeljük-e a nőknek a szerepét, hogyha úgy gondoljuk, hogy a nőnap az egy múltbéli örökség. Boris képviselő következik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 Elég sok előrelépés történt a társadalomban, de sajnos nem elég. A nők ugyan jobban tanulnak és jobban végeznek az egyetemeken, de mégsem jutnak megfelelő posztokhoz, és a tudományos életből is meglehetősen hiányoznak. A nők bevonására vonatkozó politikák fontosak, hiszen a nagyobb vállalatok vezetésében, menedzsmentjében is több szerepet kellene kapniuk a nőknek. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években nő majd a nők alkalmazása ezeken a fontos posztokon. A jó gyakorlatokat ebben a tekintetben ki kellene cserélni a tagállamok között, és szeretnék köszönetet mondani Spidla úrnak, hogy eddig együttműködött velünk, és hogy megfelelő alapokat biztosított bölcsödék és óvodák létesítésére, és eh, hogyha nekem gyermekem születik, akkor remélem, hogy élhetek apai jogaimmal majd. Igen, tikao. Köszönöm szépen. A következő Tikao asszony. Este necesar să existe un sistem eficient pentru planificarea carierei. Úgy gondolom, hogy férfiak és nők egyenlő elbánásához össze kell egyeztetni a munkát és a családot. Elég óvodai férőhelyet kell biztosítani, és egyéb gyermekgondozási helyet. Ma egész Európában hosszú listák vannak, a várak, ahol várakozni kell, és számosan vannak, akiket egyszerűen nem vesznek fel ilyen helyre, helyhiány miatt. Éppen ezért úgy vélem, hogy egy, egy eurós beruházással egy óvodába legalább 6 eurós eredményre jutunk a későbbiekben. Egy, egy jó befektetés, és remélem, hogy ezen a területen többet fog az Európai Unió beruházni. Egyéb iránt pedig szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a egyedül egyedülnevelők nagyon érintve vannak ettől a helyzettől. Jonczewska kolléganő. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy két kulcsa van a férfinő egyenlőség kérdésének. Az egyik kulcs az azonos hozzáférés a gazdasági eh, lehetőségekhez, a másik pedig a döntéshozatalban való részvétel. Elfogadhatatlan, hogy folyamatosan szakadék van a férfiak és nők között. A munkában a nőknek ugyanannyit kellene fizetni, mint a férfiak az azonos munkáért fontos hangsúlyozni, hogy a nőknek fontos lenne, hogy nagyobb legyen a hozzájárulások a politikai és a döntéshozatalhoz. Ha több nő vesz részt a közéletben, akkor egy olyan helyzet fog kialakulni, amelyben a tervek, amelyek is jobban meg fognak felelni az egész társadalom érdekeinek. Frau Kollegin Basescu. Paszeszko asszony a következő. În condițiile crizei economico-financiare, rata șomajului în rândul femei... A gazdasági válság oda vezetett, hogy a nők körében a munkanélküliségi ráta 1,6%-kal jobban növekedett, mint a férfiak esetében. A politikában a nők részvétele a döntéshozatalban megnőtt az Európai Parlamentben például 31-ről 37%-ra. A román delegációban a nők 36%-os arányt képviselnek. Románia számára premiért jelent, hogy egy egykori EU parlamenti elnök a román parlament felső kamarájának az elnöke lett az én pedig független jelöltként összetudtam gyűjteni az előírásokat, anélkül, hogy egy párt síkra szállt volna az én érdekemben. Köszönöm Baszeszku asszonynak. Két úr következik. Kelly úr. Thank you, Mr. President. Uh, the Elnök úr, köszönöm szépen. A vitának tulajdonképp az volt a címe, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség. De a legtöbben úgy fogalmaztak, hogy a férfiak és nők közötti egyenlőség. Szerintem ez megválaszolja Lulling asszony kérdését, hogy 75 óta mennyi előrelépés történt. Hát ez egy kulturális dolog, a férfiakat mondják az emberek spontán a nők előtt. Nagyon sok tagállamban óriási kihívás, hogy ezt meg tudják valahogy változtatni. Az EU-ban volt ugyan előrelépés, és itt a parlamentben lehet talán a legtöbbet elérni. Nekünk kell példát mutatni, és nekünk kell megfelelő jogszabályokat alkotni kimondtuk azt a nagyon fontos tényt is, hogy több információra van szükség, és összehasonlítható információra, hogy lássuk, hogy mennyi probléma történt. Azt is látnunk kell, hogy a filmek és a televíziós műsorok milyen problémát okoznak, mert egyáltalán nem az esélyegyenlőséget sugalják, hanem az egyenlőtlenséget és a különbséget. Köszönöm. Köszönöm. Zikierski úr zárja le a Catch eljárást. Robi do innej strony zazwyczaj tak jest że w trudnych czasach więcej problemów z zapewnieniem codziennego bytu rodzinie spoczywa. általában az történik hogy ha nehéz a helyzet akkor sokkal e, több munkát e, e, adnak a nők, sokkal többet dolgoznak. Ezért köszöntet is kellene nekik mondani, de a szociálpolitikáknak is, a szociálpolitikák iránt területén még sok tennivaló lenne a tagállamokban. Úgy tűnik, hogy a kiterjedt jogalkotás, ami ezt az alapjogokat biztosítja, elősen megkérdőjelezi ezt az elvet és úgy tűnik, hogy sok mindent tudunk elérni az egyenlőség vonatkozásában az oktatáson keresztül. Nem elég a nőket tisztelni, és ezt dokumentumokban kifejezni. Itt a, a szokásainkon, a kultúránkon is változtatni kell. Lengyelországban azt szokták mondani, hogy a nők viszik a, ház, a vállukon a háznak a négy sarkát, miközben a férfi általában csak az egyik sarkát, egyik elemét, a ház megépítését vállalja. Ezért ennek ellenére nőket nagyon sokszor egyenlőtlennek tekintik. Köszönöm, kedves kolléga. Spidla biztos úrnak adok szót. Dámy a pánové, Eh, diskuze, která proběhla, byla neobyčejně bohatá a bylo to také už zmíněno. Hölgyeim és uraim, a vita rendkívül gazdag volt és nagyon ösztönző. Számos vitában vettem részt itt az Európai Parlamentben, de úgy gondolom, hogy ez volt az egyik leggazdagabb vita a politikák, amelyet megfogalmazott az Európai Bizottság, az Európai Unió egyértelműen mutatják, hogy ezek a politikák eh, követni kellene, és a megfelelő irányba kellene haladni. Az nemek egyenlősége, esélyegyenlőség alapvetően fontos, ez a sarokköve az építménynek, az alapjogokra támaszkodunk. Tehát biztosítani kell, hogy az egyenlő jogokat mindenki élvezhesse, és ne legyenek is ez szigetek, ahol nem valósul meg a nemek közötti egyenlőség a politika, politikák, amelyeket megfogalmaztak, terveket is jelentenek az esélyegyenlőség tekintetében, tehát meghasszabják az irányt, amerre menni kell és mindent megpróbálunk tenni annak érdekében, hogy az Európai 2020-as program több elemet tartalmazzon az esélyegyenlőségből. Számos hozzászóló elmondta, hogy egy modern társadalom, amely sikeres kíván lenni, mindenképpen fel kell, hogy használja az emberi erőforrásokat. Az nemek közötti egyenlőség, az esélyegyenlőség mindenképpen verseny előnyt jelent Európa számára. Ez meggyőződésem, hölgyeim és uraim. Különböző intézkedésekről is szó volt, kulturális elemekről, jogalkotásról és más elemekről, amelyek mind összefüggnek ezzel az átfogó kérdéssel. Valamennyi eszköz hozzáférhető, ami ebből fontos, hogy ez a meglévő jogak, jogokat, törvényeket alkalmaznunk kell, és meg kell tennünk minden telhetőt ennek érdekében, és még nagyon sok tennivaló ezen a területen. Nyilvánvaló, hogy gyakran a a jog, az új jogalkotás változtathat a helyzetet. Beemlítették Norvégiának a helyzetét a kvótákkal, a nőképviselete hogyan valósult meg a nagyvállalatoknál. Úgy gondolom, hogy ezeket a, ezt a norvég példát is érdemes lenne például tanulmányoznunk ami a végrehajtását illeti a meglévő jogszabályoknak, szerintem ez is egy nagyon fontos és alapvető kérdés, ezt nem szabad elfeledni, hölgyeim és uraim. Ami rendkívül fontos az, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk a munka és a családi élet között. Ez alapvető egyenlő esélyek. Ez valami olyan, ami férfiak, nők számára azonosan mértékben fontos, éppen ezért örülök, valóban örülök, hogy valamennyien részt vettünk ebben a vitában, és valamennyien hozzájárultunk férfiak és nők egyaránt ehhez a vitához. Szerintem ez nagyon fontos minden vitában. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak arra, hogy itt legyek önökkel az Európai Parlamentben, ez az utolsó hivatalos jelenlétem itt az Európai Unióban. Köszönöm. Herr Kommissar Spidla, ich darf mich dem... Spidla biztos úr, csatlakozni kívánok azon köszönet nyilvánításokhoz, amelyet ma itt többen elmondtak, és minden jót kívánok önnek a jövőben. Utoljára pedig ma este Tarabella úr, a jelentés készítője kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Spidla biztos úrnak ehhez az utolsó vitához, vagy ezért az utolsó vitáért, de biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni más kereteken belül. Nagyon jó, nagyon gazdag, nagyon gyümölcsöző vita volt ez. Köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, mindegyiket figyelemmel végighallgattam. Nagyon örülök annak, hogy elég sok férfi szólt hozzá 61 tagból a Nőjogi Bizottságban sokkal kevesebb férfi van, mint arányosan, mint ahányan itt hozzászóltak, úgyhogy mégiscsak jól zajlott ez a vita. Lulling asszony azt mondta, hogy nagyon kényelmetlen volt a az eredmény a Nőjogi Szakbizottságban, tehát hogy egyáltalán nem volt kényelmes, vagy egyáltalán nem volt megnyugtató a szavazás eredménye, de szerintem igenis az volt, háromszor annyian támogatták a szöveget, mint ahányan nem. Szerintem ez mégiscsak megnyugtató többség. Ami a szexuális és reproduktív jogokat illeti, nem akartam itt egyfajta listát készíteni ebben a szövegben, nem akartam minden témát fölvenni, de hát ezt mégiscsak fel kell venni. Ráadásul itt vannak azok a fiatal nők, akik azért esnek teherbe, mert nem kapják meg megfelelő tájékoztatást és segítséget. Nagyon kétszínű megközelítés lenne, hogyha ezekről a fiatal lányokról nem beszélnénk, hanem azt mondanánk, hogy tessék, mindenki szülje meg a gyermekét, és nevelje fel, ahogy tudja. Ez azért azt hiszem, hogy elfogadhatatlan magatartás. Bauer asszonynak köszönöm a megjegyzést a bérkülönbséggel kapcsolatban. Vannak olyan országok, ahol 25% ez a különbség, hogyha figyelembe kell venni a részmunkaidős és egyéb nem hagyományos munka lehetőségeket és szerződés típusokat is. Még egyszer mondom, nem kívánság listáról van szó, de nagyon sok minden felmerült. A burka, a nemi szerv megcsonkítása, a kényszerházasságok. Valóban egyetértünk azzal, hogy az európai kultúrával nem összeegyeztethetőek ezek az eljárások, és a demokráciával sem. De nem ezekről az apróbb témákról akartam beszélni, hanem általánosan kívántam fogalmazni. Ezzel a mai ülés berakasztom a szavazásra. Szerdán kerül sor, nem holnap, szerdán 12 órakor. Holnap pénteken, február 9-én 9-től 12.30-ig, aztán 13.30-től 14.30-ig, és 15-től 20 óráig tartanak az egyesülések.